Otwieram posiedzenie przerwane w dniu 23... A plenáris ülést megnyitom. 2010. szeptember 23-án rekesztettük be az ülést. Az előző ülés jegyzőkönyvét megkapták. Van-e észrevételük? Úgy látom, hogy nincs. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak nyilvánítom. Most az elnöki közlemények sorában Kérem, hogy hallgassanak meg néhány bejelentést. E hét hétfőjén Magyarország történelme legsúlyosabb természeti katasztrófáját érte meg. Egy tározóból vörös iszap folyt ki, ömlött ki legalább három ember meghalt. Az Európai Parlament az áldozatok családtagjainak, illetve a sebesülteknek együttérzéséről kíván tanulbizonyságot tenni. Kedves kollégák, szeretném felhívni a figyelmüket, hogy holnap Anna Politkovskaja meggyilkolásának negyedik évfordulójáról emlékezhetünk meg. Ez felhívja a figyelmet az északi kaukázusi helyzetre. Tudjuk, hogy mennyire fontos minden közösségben a független újságírók működése, és tisztelettel hajolunk meg Politkovskaja asszony bátorsága előtt, az Európai Parlament egyik termét Politkovszkai asszonyról fogjuk elnevezni. Ne feledkezzünk meg Natalia Esztemirova és Anasztázia Barubúrova újságírónőkről se, akiket szintén meggyilkoltak e, illetve Stanislav Markelov emberi jogvédő és Szergej Magnitsky és még sokan mások is áldozatul estek gyilkosságoknak, és sosem vizsgálták ki a meggyilkolásukat. Felhívást intézünk az orosz hatóságokhoz, hogy a vizsgálat történjék meg, és ilyen eset soha többé ne fordulhasson elő. Október 10-én a halálbüntetés eltörlésének nemzetközi napját ünnepeljük. Az Európai Parlament nevében újra felhívást intézek a világ minden országához, hogy vezessenek be moratóriumot a halálbüntetés esetében a az ember életét elvenni sosem lehet a büntetés eszköze. Burundiban, Togóban, Oroszországban felfüggesztették a halálbüntetéseket. Sajnos az Egyesült Államokban, Japánban és másút azonban továbbra is végeznek ki embereket. Úgy gondoljuk, hogy a társadalmi vita, ami folyik, azzal az eredménnyel fog járni, hogy megváltozik a helyzet, de természetesen ez azoknak nem segít, akiket Kínában vagy Iránban eh, kivégeznek. Felhívást intézünk kérünk ezen országok hatóságaihoz, hogy vessenek véget ennek a gyakorlatnak. Hölgyeim és Uraim! Az EPP frakciótól a parlamenti szakbizottságok és delegációk összetételét illetően különböző kinevezésekről kaptam értesítést. A jegyzőkönyvben ezek szerepelni fognak, ha nincs észrevételük, akkor megtörténtnek, minősülnek. Most pedig, hölgyeim és uraim, a napi rend kialakítása következik. Ma és holnap ülésezünk, két napig tart a plenáris ülés, a frakciókkal egyetértésben módosításokat javaslok. A következő javaslatokról van szó. A frakciók többsége, időnként elsőprő többsége a változtatások mellett van. Szerda. A napirendhez egy újabb pont járulna, a tanács és a bizottság bejelentései a Lisszaboni szerződés szociális rendelkezéseiről. A biodiverzitásról szóló vita után következne ez. Második javaslat. Aztán meg fogom kérdezni, hogy egyetértenek-e mindezzel következő módosítási javaslat töröljük a tengeren elveszett konténerekre vonatkozó szóbeli kérdést. Ez is ma lett volna. Csütörtök. Azt javasoljuk, hogy 11 óra 30 perckor kezdődjék a szavazás, és holnapra még egy javaslat van az, hogy töröljük Manyka úr e, jelentésének megvitatását a 2 per 2010-es számú költségvetés módosítási tervezet második részéről. Miért? Azért, mert a tanács e, még nem fogadta el saját álláspontját, így tártalanná vált ez a vita. Most pedig e, azokkal a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket most ismertettem, észrevételeket tehetnek. Wortmann Kohl asszony kérte a szót, tessék. E Elnök úr, a néppárt mindig üdvözli, hogyha alapos vitát folytatunk a szociális kérdésekről a plenáris üléseken. Ám ezeket a vitákat jól elő kell készíteni. Ez volt az oka annak, hogy az elnökök értekezletén úgy döntöttek, hogy a szocialista és demokraták javaslatát, szerint az általános érdekű szolgáltatásokat a Lisszaboni szerződés által kijelölt közszolgáltatásokat először a foglalkoztatásügyi szakbizottságban vitassuk meg. Mi ezt preferáljuk. Ez egy nagyon összetett téma. Most meg úgy értelmezem, hogy egyrészt megváltozott a címe a vitának, a liberálisok megváltoztatták az álláspontjukat, ám a téma még mindig idő, még mindig időt igényelne. Ez egy nagyon összetett téma, ám nem akarunk ellentmondani és tiltakozni, csak ez az az oka, hogy miért fogunk a szavazáson tartózkodni. Dziękuję, koleżanko. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársnak. Akkor arra a következtetésre jutok, hogy ez a téma az EPP frakció tartózkodása ellenére felkerül a napirendre. A frakciók többsége ugyanis ezt a módosítást támogatta. Rendben. Van-e más észrevétel? Úgy látom, hogy nincs. Akkor az így elfogadott napirend szerint haladunk. 15 óra 30 perckor ünnepélyes ülést tartunk a keleti mori elnök részvételével, úgyhogy 20 perc múlva kérem, hogy jöjjenek vissza a plenáris terembe. 20 perc múlva. Pontosan fél négykor. Köszönöm.